elnökök értekezletének végét. Rosario Crocetta, aki tagja volt az Európai Parlamentnek korábban, egy olyan kéréssel fordult a parlament elnökéhez, hogy védjék meg a mentességét, mentelmi jogát a Palermói Bíróságon van egy eljárás ellene folyamatban, és ezt a kérelmet a, az illetékes szakbizottságnak továbbítjuk, most pedig akkor kezdődik.